Köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Igen, kemény öt év áll előttünk, meggyőződésem, hogy ez az öt év fontos lesz az Európai Unió számára. A válságnak pusztító hatása volt egy sor országban, növekedett a fiatalok körében a munkanélküliség, és ez eh, Európa sok területén már elfogadhatatlan mértéket öltött. Ez a kihívásunk. Az Európai Uniónak jobban meg kell felelnie az emberek szükségleteinek, igényeinek. Az elkövetkezendő öt év fontos abból a szempontból, hogy helyre tudjuk-e állítani a bizalmat. Ehhez szükség van a növekedés, munkahelyteremtés és a demokratikus változások politikájára, ezt sikerre kell vinni. Ezt a menetrendet, ezt a tervet egy erős csapat kölcsönös együttműködés révén kívánja megvalósítani. Ezt a kölcsönös együttműködést látom én az Európai Parlament és az Európai Bizottság között is. Ezek kulcsfontosságú partnerei egymásnak. Én magam is mindent megteszek annak érdekében, hogy ez az együttműködés eh, valóban így alakuljon. Volt miniszterelnökként és parlamenti képviselőként én magam is méltányolom a parlament szerepét, amelyet a megoldás keresése, megoldások megkeresés, megkeresésében, illetve a eh, politikák végrehajtásában játszik. Nagy eh, megtiszteltetés számomra, és nagy <clears throat> pázattal állok itt önök előtt, mint alelnök jelölt. A hazám Szlovénia tíz éve lépett be az Európai Unióba. Számomra ez egy megvalósult álom. Én és generációm tudjuk, hogy az Európai Unió az a hely, ahol nekünk lennünk kell. Az Európai Unió a megoldás, nem pedig a probléma. Az, en, az Energiaunió megteremtése a tagállamok között eh, az energetikában, illetve a klímapolitikában eh, fontos eh, politikai célok, és ezek hozzájárulnak ahhoz, hogy az Európai Unió a válságot leküzdhesse. Juncker elnök azt mondta a parlamentnek, hogy és ezt osztom én is, hogy az energia, biztonság, illetve az európai ipar versenyképessége a globális piacon rendkívül fontosak. Az Európai Tanács tagja voltam egészen a közelmúltig, teljesen tisztában vagyok azzal, hogy mi az energiapolitikának a fontossága. Nem csak aktívan részt vettem ezekben az európai szinten zajló vitákban, hanem a nemzeti szinten is részt vettem a döntések megvalósításában. Büszke vagyok arra, hogy miniszterelnöki megbizatásom idején hajtotta végre Szlovénia a harmadik energiacsomagot, illetve akkor ültette át nemzeti jogába. Hölgyeim és uraim, én fiatal államom történetének egy legválságosabb időszakában lettem miniszterelnök. Jól célzott intézkedésekkel és politikával sikerült Szlovéniát a válságból kivizet, kivezetnünk. Higgyék el nekem, hozzá vagyok szokva ahhoz, hogy nagy feszültségű környezetben dolgozzam. Néha női hozzáállásra van szükség ahhoz, hogy a problémákat megoldjuk. Hadd meséljek most önöknek arról, hogy hogyan lettem biztos jelölt. Önök is tudják, hogy július végéig kellett megnevezni a jelölteket, és mivel a koalíciós pártok között nem volt megállapodás, nem volt konszenzus egy névben két lehetőségünk volt. Vagy nem küldünk Brüsszelbe semmilyen nevet, és megvárjuk, hogy az új kormány majd szeptember végén ezt megtegye, és nyilván önök is el tudják képzelni, hogy ennek milyen következményei lettek volna az új bizottság kinevezésére nézve, vagy e, több nevet is küldünk, választási lehetőséget biztosítunk. Ez a lista három névből állt, beleértve az enyémet is. A végső döntést Juncker elnök hozta. Ezek tények, és ehhez nem is kell semmit hozzáfűzni. Let me now turn back to our common challenge. Térjek most akkor vissza a nagy kihívásainkra, eh, az Energia Unió megalapítására. Nem az én hazám az egyetlen olyan európai tagállam, amely földrajzi elhelyezkedéséből kifolyólag eh, energiabiztonsági kihívásokkal küzd, és túlságosan egy nem EU energiaforrásra kénytelen hagyatkozni. Tudom, hogy más tagállamok sem tudják egyedül megoldani ezt a problémát. Ez az energetikai kihívás azt igényli, hogy Európa erősebb legyen, és egy hangon szóljon nemzetközi szinten, valamint szükséges még egy jól működő belső energiapiac. A számok is emellett szólnak. Az EU energia igényének 53%-át importálja, minden nap 1 milliárd eurónyi energiát importálunk. 2013-ban az általunk felhasznált energia ára 400 milliárd euró volt, és összes importunknak az egy ötödét tette ki. Az importtól való függőség már önmagában kockázat, de amikor egy partnertől van ez a függőség, akkor alig ha tarthatjuk ellenőrzés alatt a dolgokat. E, tény az, hogy hat tagállam teljes mértékben egy külföldi forrásból kapja az energiát, más tagállamoknál pedig ez a függés meghaladja a 60%-ot. Ezek a számok is azt bizonyítják, hogy mennyire fontos hogy lépjünk. Az európai jövőkép eh, éppen ezért egy, eh, egy eh, jól működő energiauniót igényel meg, igényel. Az én jövőképem egy jól működő energiaunió, amely párosul a klímaváltozási szakpolitikával, Eh, három pilléren alapszik ez a politika. A belső piacot kell megerősíteni, eh, az energiaellátás biztonságát, összekapcsolni az infrastruktúrát, diversifikálni a forrásokat, és eh, a nemzetközi energiapiacokon együttesen jelen lenni. A második dolog az a megújuló erőforrások reklámozása, azok felhasználásának előmozdítása, a befektetéseket kell előmozdítanunk, a kutatást, fejlesztést, eh, tudatosítanunk kell az emberekben eh, ennek a fontosságát, és eh, versenyképes energia árakra kell ösztönöznünk a piaci erőket. A harmadik dolog pedig a zöld növekedés és a fenntartható fejlődés előmozdítása. A klímaváltozási programban az Európai Uniónak továbbra is vezető szerepet kell játszania, el kell érni a 2020-as célokat, és ambiciózus célokat kell kitűzni, 2030-ra növelni kell az energiahatékonyságot. Én teljesen biztos vagyok abban, hogy most E, úgy tűnhet mindenki számára, hogy energiabiztonsági szempontból az Oroszországhoz való kapcsolatunk a legfontosabb, és valóban rövid távon a gázellátás az, amire leginkább oda kell figyelnünk, de nem elég ennyi. Nem szabad elfelejtenünk azt, hogy vannak további hosszú távú biztonsági kihívások, amelyek még nagyobb veszélyeket rejtegetnek Európa és polgárai számára. Klímapolitikai célkitűzéseink elérése miközben e, a az európai ipar versenyképességét is javítjuk, továbbra is fő prioritásunk kell, hogy maradjon. Én eh, szilárdan hiszek abban, hogy eh, az belső energiapiac visszafordíthatatlan valósággá, visszafordíthatatlan valósággá válása és a klíma eh, célkitűzéseink teljesítése, a 20-20-20-as csomag megvalósítása a, azzal a nagy beruházási csomaggal karöltve, amelyet Juncker úr bejelentette, nos ezek lesznek, ezek a, a, ez lesz a kulcsmegoldás, amelyel a gazdasági eh, kihívásokra is válaszolni tudunk. Csak eh, az energetikai infrastruktúrába való beruházás, környezetbarát technológiák elterjesztése oldhatják fel az energetikai dilemmát. A 2030-as energetikai keret fog nekünk majd sorvezetőül szolgálni. Hölgyeim és uraim, természetesen mindenhez kemény munkára és időre is szükség van, valamint az intézmények közti együttműködésre. Szeretném önöket biztosítani arról, hogy teljes mértékben elkötelezett vagyok amellett, hogy együttműködjek a parlamenttel és annak ITRE és ENVI szakbizottságaival. Feleljünk meg együtt ezeknek a kihívásoknak, és döntsünk együtt a konkrét fellépésekről, valamint azokról az ambiciózus célkitűzésekről, amelyekkel megvalósíthatjuk az energiai uniót. Nagy változások elé nézünk, amelyek eh, arról kell, hogy szóljanak, hogy növekszik a gazdaság, és új munkahelyek teremtődnek, miközben az energiafogyasztás csökken, és az energiabiztonság nő. Energiabarát eh, zöld energiára, környezetbarát zöld energiára van szükség az elkövetkezendő években. Európának be kell bizonyítania, hogy lehetséges együtt gazdasági növekedést elérni és csökkenteni az energiafelhasználást. Ugyanakkor ennél táv, tovább kell néznünk, Eh, hogyha arra gondolnak, hogy eh, hűtésre és fűtésre használjuk a felhasznált energia több mint 50%-át, akkor látjuk, hogy még, korább, eh, még komoly megtakarítási lehetőségek állnak előttünk. Itt nem csak, hogy két legyet csaphatunk, üthetünk egy csapásra, mert egyrészt a felúj, az épületek felújításával új állásokat is teremtünk, másrészt csökkentjük a széndiokszid kibocsátást, és csökkentjük Európa energiafüggőségét is. Mindent megteszek annak érdekében, hogy a 300 milliárd eurós beruházási csomag, amelyről Juncker elnök beszélt, a parlament előtt. Ennek egy komoly részét energiahatékonysági projektekre költsük, amelyek zöld növekedést és új munkahelyeket is hoznak Európában. Azt gondolom, hogy ez a megfelelő fejlődési út Európa számára. Ezen célok megvalósítása csapatmunkát és olyan projektekre való koncentrálást igényel, amelyeknek valóba, amelyek valóban jelentősek. A növekedés, munkahelyteremtés és demokratikus változás menetrendjére való koncentrálás menetrendjének megvalósítása során én magam is két prioritásra fogok odafigyelni. Koordinálni fogom a munkát a koordinátorokkal, az energetikai unió, az energiaunió megvalósítása területén. Feladatom lesz még az, hogy új ötleteket és gondolatokat érleljünk ki. Együtt fogok működni Katainen alelnökkel a legfontosabb prioritás megvalósításában munkahelyek, növekedés és beruházás. Ezen túlmenően együtt fogok működni Federica Mogherini alelnökkel is, annak érdekében, hogy ezek a projektek megfelelő energetikai szakpolitikákkal együtt valósuljanak meg. Elnök megszakítja az alelnök asszonyt.